Brüsszel összehasonlítva Strasbourgnak megvan az az előnye, sokkal közelebb van Németországhoz, és másképp is hazajuthatunk, eh, mint Brüsszelben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! És ezzel le is zárjuk ezt a vitát, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy holnap eh, reggel, illetve szerda reggel délelőtt további információt kapnak majd. Az előző ülés jegyzőkönyvét közreadtuk. Vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatban? Igen. Gónes úr. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A 72-es cikk értelmében szeretnék hozzászólni, hogy az 145-ös cikket szeretném említeni személyes okokból kifolyólag. Volt egy nagyon fontos állásfoglalás, amelyet elfogadtunk. A francia kormányt elítélték a illegálisan tartózkodó személyek kiutasítása miatt. Ezt az erről szóló szavazást azonban érdekes módon nem kötötték össze a népszerinti szavazás kötelezettségével. Én és a ö, politikai ö, társaim azon kisebbséghez tartoztunk, akik ezen állásolás ellen szavaztunk, és főként Jean-Pierre Audrey és Veronique Mathieu azt állították, hogy mi ezen állásolás mellett szavaztunk volna, amely elítéri a francia kormányt. Ez csak egy tévedés lehet, ez igazából egy hazugság, mert az európai kérdések államtitkára Pierre Larus úr kiemelte ezt, és az UMP tagja François Compé is. Az én szavazatmagyarázatom, illetve az, hogy most ezzel kapcsolatban felszólalok, szerintem ez egyértelmű volt. Nem is értem, hogy meg nem volt név szerinti szavazás, hiszen ez minden hagyományunkkal ellentétes. Már majdnem befejeztem, tisztelt elnök úr. Kérem, hogy fejezze be, mondja az elnök. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Hölgyeim és uraim, ez a jegyzőkönyvhöz tartozó hozzászólás volt, de személyes megjegyzést is tartalmazott ez. Tehát ez egy személyes hozzászólás volt. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban szeretném még valami, valakit mondani, nem akkor elfogadtuk így a jegyzőkönyvet. Hölgyeim és uraim, van még egy plusz információm, az illetékes magyar hatóságok